collègues, si les micros ont bien marché, euh, euh, reprendre notre... Nos, kedves kollégák, folytatnánk a munkát. Egy kis késésben vagyunk, sietnünk kell. Meg kell vizsgáljuk. Első alkalommal előadónk Sergio Cofferati véleménytervezetét. Harmadik országbeli állampolgárok idén jellegű munkavállalás céljából való belépésnek és tartózkodásnak feltételei. Itt társbizottság vagyunk a Libével, a két szakbizottsági elnök ebben maradt. Az előadói a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint tudják, a cél, amelyre emlékeztettünk délelőtt is a vita során az volt, hogy az immigrációs politikát irányítani tudjuk fejezetenként, ahogy eljárt a bizottság is. Olyan szabályokat kell felállítani, amelyek azt mondják meg, hogy a munkaerőpiacnak az egyik legérzékenyebb rétege az idei munkások számára pontos feltételeket lehessen biztosítani, pontos alkalmazási hatályt, pontos jogokat, Ez azt jelenti, hogy lényegében ugyanolyan feltételek között dolgozhatnak, dolgozhassanak, mint minden más európai dolgozó. A Libe bizottsággal közösen, és itt szeretnék köszönetet mondani elsősorban Morajas kollégának, meghallgattam a délelőtt már a megjegyzéseimet. Megindult ez a munka, szoros a kapcsolat a Libe Bizottsággal. Úgy gondolom, hogy ezeknél a témáknál ez nagyon fontos, de a jövőben is fontos lesz. A következő kérdéseket kellene meghatározni. Az első a hatály. Az idény munka túl sokáig meghat, meghatározhatatlan, vagy legalábbis rugalmas leírások alapján kellett, hogy működjön. Ennek igazából az volt a célja, hogy az érdekelt dolgozók legalábbis egy része ne kaphassa meg a szükséges védelmet. Az idei munka ezért túl sokszor szociális dömping forrásává vált, sőt, versenytorzítási lehetőséget is biztosított. Ezért az első kérdés, az első probléma, hogy határozzuk meg, hogy mi az, hogy idény munka. Következő probléma az alkalmazási terület. Úgy gondoltuk, hogy általános definícióra van szükség az idény munkára vonatkozóan, de pontos meghatározásra van szükség az alkalmazási kör tekintetében. Ezeknek a szabályoknak mezőgazdasági munkára, zöldség, termesztésre és idegenforgalomra kell vonatkozniuk. Hogyha esetleg más ágazatokat is hozzáillesztenénk, ez majd lehetséges lesz egy nemzeti jog, nemzeti jogszabály keretében, de ennek feltétele, hogy a szociális partnerekkel megállapodás szülessen, vagyis a cégekkel és a dolgozók képviselőivel. Ez egy kötelező lépésé fog válni a megállapodás a szociális partnerekkel ahhoz, hogy hozzá lehessen adni ágazatokat. A bizottság szerinti hat hónap, a bizottság szerint hat hónapra legyenek érvényesek ezek a dokumentumok. Itt viszont anyagi feltételeket kell meghatározni, az elvet sokszor említettük, ugyanazért a munkáért, ugyanolyan feltételek. Azért beszélek arról, hogy ugyanazok a feltételek, mert a munkafeltételekhez tartozik a fizetés, a munkaidő, a munkával kapcsolatosan elismert jogok, és a kollektív szerződés összes egyéb hatása vagy tartalma. Nem gondoltunk még erre, de talán hasznos lenne, hogyha azt is pontosan meghatároznánk, hogy a kollektív szerződés mit jelent, mert ez országonként jelentősen eltér. Másrészt méltó körülmények biztosításához ahhoz hasonlót, mint amit az állampolgárok élveznek. Olyan személyek számára, akik meghatározott időre jönnek ide dolgozni, és aztán visszatérnek hazájukba, mert ez a cél, vagyis hogy kerüljük el azt, hogy dolgozni ide érkeznek emberek, és aztán itt maradnak, amikor már nem dolgoznak. Másrészt ugye el akarunk bátorítani, nem akarunk semmilyen illegális munka alkalmat vagy alkalmazást támogatni, ezért meg kell határozni, hogy ezek a személyek nem csak mobilitási eszközökkel vagy mobilitási lehetőségekkel kell, hogy rendelkezzenek a lakhely és a munkahely között, amennyiben ez szükséges, hanem megfelelő méltó lakhelyet vagy tartózkodási helyet is kell biztosítani a számukra. Az ENSZ ezt meghatározta a saját dokumentumaiban. Az azonos anyagi feltételek és a méltó lakhatás úgy gondolom, hogy a meghatározó elemei az egységes feltételeknek, vagyis, hogy ezek a személyek, és akik már az európai munkapiacon jelen vannak, azonos feltételek között dolgozhassanak. Ezt persze hozzá kell, hogy tegyem, hogy van egy ambiciózus cél, de szerintem nem is lehetetlen, de sokat kell tenni ezért, vagyis, hogy legyen egy átmeneti megoldás. azok számára, akik itt Európában már jelen vannak, de mostanáig illegálisan vállaltak munkát. Vagy idei munkát, vagy másfajta munkát. Az idei munkára vonatkozó szabályzat lehetővé tenné, hogy ezek a személyek rendezzék a helyzetüket, és ezeket a szabályokat alkalmazva törvényes feltételeket tudjanak munkát vállalni. Persze a Libe Bizottság is részletesen foglalkozik a kérdésekkel, ehhez, ezt kell kiegészítenünk. A munkával kapcsolatosan még egy kérdés a védelem, illetve hogy ne ösztönözzük az illegális munkát, ami persze dömping helyzethez vezet, ezzel is hangzott. Pontosan ezekben az esetekben kettős megközelítésre van szükség. Az egyik az azonos feltételek biztosítása, mert akkor a vállalkozónak már nem lesz érdeke, hogy idény munkára a, azért vegyen föl bizonyos embert, mert olcsóbb. Másrészt persze nagyon szigorú ellenőrzésekre is szükség van. Az ellenőrzések egyrészt a belépési módokra, feltételekre kell, hogy vonatkozzanak, ezt az állam kell, hogy végezze ezeket az ellenőrzéseket, de ellenőrizni kell az vállalkozásokat is. a helytelenül továbbra is az állampolgársági feltételeknek nevezem ezeket, vagyis a lakhatás, az szállítás, stb. stb. Tehát ezek azok a feltételek, amelyeket én állampolgári feltételeknek nevezek, és hasonló módon ellenőrizni kell azt is, hogy a fizetésük, a munkafeltételek megfelelnek-e a helyi vagy nemzeti kollektív szerződéses feltételeknek. A munkapiac ezen szegmensének a szabályozása nem csak a mérete miatt fontos, ami egyébként növekedni is fog idővel, hanem azért is fontos, mert mindig is nagyon sok illegális tevékenységnek a forrását képezte, és ez sok szenvedéshez is vezetett. Nem véletlen, hogy amikor idény munkáról beszélünk, akkor az egyszerűsítés kedvéért, hogy, hogy meghatározzuk, hogy ez mi vagy mi lehetne, egy nagyon szomorú olaszországi példát szoktak hozni, ezt a Rozárnói esetet hogyha szabályozzuk a munkapiacnak ezt a részét, ez nagyon fontos az emberek miatt, és még egyszer mondanám, hogy belső piaci igazságszolgáltatási eszközé is válik. Ahol nincs dömping, akkor a verseny szükségszerűen tisztességes verseny. Viszont az illegális munka kihasználása módosítja a cégek közötti kapcsolatot és viszonyt. Ezért úgy gondolom, hogy hasznos, hogyha figyelmet szentelünk ezeknek a témáknak. Ahogy ezt egyébként ma délelőtt meg is tettük a vállalaton belüli áthelyezés témájában. A teljes keretet koordinálva kell kialakítani, és egymás közt is egyeztetnünk kell, meg kell, hogy vitassuk azt, hogy mik legyenek a szövegben hangsúlyozandó prioritások, amit aztán végül a szakbizottság elé viszünk szavazásra. Köszönöm szépen ezt a bemutatást, ez a jelentés fontos a szakbizottságunknak. Itt van a LIBE szakbizottság előadója, Claude Morász, utána mások kapnak szót. Thank you, Chair, and... Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hálásan köszönöm az elnök asszonynak és Koferati úrnak a nagyon szoros együttműködést az utóbbi napokban. Mint ő volt tagjának a szakbizottságnak, tudatában vagyok hogy mind a három migráns kérdés, migráns ügy, amelyről tárgyal a szakbizottság kapcsolatban van a munkaerőpiac kérdésével. Az 50. cikk ellenére szoros munkakapcsolat szükséges a két szakbizottság között nem szeretném elismételni azt, amit Koferati úr mondott. Inkább megemlítem azon területeket, ahol közös kompetenciánk van. És elmondom, hogy ö, miben van kizárólagos kompetenciája Libének. Először is. elfogadtuk a bizottság javaslatát arról, hogy a tagállamok határozzák meg a kvótákat. Itt a szubszidiaritás nagyon fontos eleme a javaslatnak. Ugyanúgy a munkaerőpiac felmérése, mielőtt a kérelmeket elbírálnák. Ez nagyon fontos rendelkezés, és a Libé itt kizárólag a kompetenciával, de ennek a szakbizottságnak is fontos. Vannak közös kompetenciák. Hozzátenném ahhoz, amit Koferáti úr mondott, a közös munkát az ágazati területem. Abban maradtunk, hogy az forgalom és a mezőgazdaság a két fő terület. További tevékenységek is vannak a szociális partnerek bevonása úgy szintén nagyon fontos elem. Tovább kell menni a mezőgazdaság és az idegenforgalom területének szélesítésében. Ahogy Koferati úr mondta, a kizsákmányolás kérdése az idény munkásoknál nagyon ö, fontos elem. Itt ö, sikerült hozzáadott értéket felfedezni, és sikerült a ö, megfelelő ö, életkörülményeket ö, meghatározni, illetve az idény jellegű munkások, az idény munkások kizsákmányolásának fogalmát pontosítani a javaslat, javaslat egyelemét megváltoztattuk a vízummal kapcsolatban. Az erősebb ellenőrzési, monitorozási mechanizmust is bevezettük, beírtuk, illetve azt, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy az áldozatul esett, de panasztett idény munkások ellen forduljanak, hogy éppen a fejlentéssel, bejelentéssel újabb áldozattá váljanak. Nem szeretnék szó sokat mondani. Libé szakbizottsági képviselőként, de kiváló volt az együttműködés. És az 51. cikk alkalmazása itt tényleg nagyon hasznosnak bizonyult. az idénymunkás irányelv láthatóan nagyon erősen befolyásolja a munkaerőpiacot. Érdeklődéssel várom hogy mit mondanak a szakbizottság tagjai erről a jelentésről. Koferati úr is elmondta, hogy milyen jó volt az együttműködés a Libe szakbizottsággal. Elnök, látom, hogy a 50. cikk szellemét teljes mértékben sikerül alkalmazni. Elizabeth Schröter, utána Jean Lambert. Ja, zunächst möchte ich sagen... Igen, Szeretném elmondani, hogy Jim fogja előadni a frakció pozícióját, de lenne egy kérdésem az előadóhoz. Nagyon érdekelne engem. Ön azt mondja, hogy bizonyos szektorokat akar beazonosítani a jelentésében. Mi történik azokkal a munkavállalókkal, akik valahogy bejutnak az országba, de aztán nem ezekben a szektorokban dolgoznak. Velük mi történik? Akkor ők jogosultak ezekre a társadalmi jogokra, vagy nem? Most megint megkülönböztetjük ezeket az embereket? Monsieur le rapporteur, de, répondre à la fin. Nos, a raportőrnek azt javaslom, hogy a végén válaszol Jill Lambert. Thank you very much. I'll, I'll shadow on this. Köszönöm szépen. Emilia Turgeon az árnyék előadó, de nem tudott itt lenni ma. És és általában véve nagyra értékeljük az előadónak a hozzáállását. A bánásmód, a jelősége nagyon fontos, de tudatában vagyunk, hogy ez az irányát nem fogja megoldani az időszaki munkát vállalok minden problémáját. Hiszen ez gyakran olyan területeken merül fel, amikor EU állampolgárok dolgoznak egy másik tagállamban. Tehát <clears throat> a raportőrünk egyetért ezzel. Az ellenőrzési kérdések is felmerülnek, hogy a tagállamok és az intézmények a tagállamokon belül kötelezettséget vállaljanak, hogy a végrehajtás valóban végbe megy. Lehet, hogy benne van az egyenlő bánásmód a direktívában, de a gyakorlatban ezt nehéz végrehajtatni. Hogy mindenki számára érvényes legyen ez. Így aztán támogatjuk, amit a panasztételről megállapította az előadó, mind a munkavállalók, mint a szakszervezetek, vagy más harmadik szervezet számára. Tudom, hogy a szakszervezeti tagság jogként szerepel a dokumentumon, de ez megint csak olyan dolog, hogy a gyakorlatban nagyon nehéz betartatni ezt, mert a sérülékeny csoportoknál ezt nehéz betartatni, ami a hatáskört illeti a szektorális megközelítést, illetően mi inkább ezt támogatjuk, és azt is, hogy pontosan milyen hosszú távú munkáról van szó. Hogy ne kenjük el az időhatárokat. Itt szezonális munkáról van szó, nem arról, hogy a munkavállalót a munkaadó hosszabb ideig állásban tartja a hat hónap és a 12 hónap, de nem naptári év nagyon fontos számunkra. Aztán a letelepedett munkásokat illetően rájuk is utálni kell. És a lakhatást illetően nagyon fontosak a normák. De mindig oda jutok vissza, hogy az ellenőrzés, nagyon fontos, gyakran ezek a munkavállalók igen távoli területen dolgoznak, épp ezért nagyon nehéz őket védeni, de a lakhatás biztosítása nagyon hatos. Ami a pluszköltségeket illeti, a vízumköltségeit és így tovább, egyértelművé kell tenni, hogy ezeket nem a fizetésből kell levonni, hanem azon felül járnak a munkavállalónak. Továbbá a raportőr azt mondta, hogy kellene arra is figyelni, hogy mely kollektív szerződések érvényesek, és melyik nem. Tehát nyilván ezzel kapcsolatban is érkezik majd módosító, de szerintünk jó irányba haladunk. Köszönöm. Thank you. Arkin, köszönöm szépen, elnök asszony az árnyék jelentéstevőt helyettesíteném kérésére. Először is azt mondanám el, hogy az ELDE üdvözli az irányelv tervezetet. A migráció kezelése az egyik legnagyobb kihívás a jelenlegi Európában. Közös európai politika előállítása nem könnyű. Politikailag érzékeny kérdés, de muszáj foglalkoznunk vele. Az idény munkás irányelv része a csomagnak, és sikerült már megállapodni. Zsani úgy gondolja, hogy az egész csomaggal kapcsolatban némi fenntartásunk van. Az egyik az egyenlő bánásmód miatt. Az a szöveg, amelyen dolgozunk, egyenlő bánásmódot kell biztosítson minden dolgozónak diszkrimináció mentesen a különböző dolgozói kategóriák között. Nagyon elővigyázatosnak kell lenni, amikor idény munkavállalókkal ö, dolgozunk, amikor róluk intézkedünk, a, ö, gondolok itt a kizsákmányolásra. Ö, ugyanolyan munkakörülményeket kell biztosítani nekik, mint más munkavállalóknak. A harmadik országbelieket sem lehet megkülönböztetni, és megfelelő lakhatási körülményeket kell biztosítani nekik. Az előadó jó irányba megy, de a kollégám véleménye szerint a nagy a különböző tagállamok ellenállása az irányelve, amikor az Európai Parlamentben is ez tapasztalható végső megjegyzése az, hogy meg kell vizsgálni, hogy milyen hozzáadott értéket hoz ez a szöveg. Az immigráció csomag jól jön a migránsoknak, hogyha a szöveg alapja az egyenlő bánásmód elve. Köszönöm. Nem hiszem, hogy a bizottságnak megadják. Megadnánk a szót, nem is kérte, hanem az előadónak adunk szót, hogy véget vessünk ennek az első vitakörnek. Köszönöm. Gyorsan próbálok választ adni a föltett kérdésekre, és természetesen köszönet a kollégáknak az összes hozzájárulásért. Úgy gondolom, hogy a tém, hogy az együttműködés szelleme érvényes, és ez a nagy örömömre szolgál. Söder kolléga. A cél az, hogy egy munkaerőpiac legyen, és nem akár szándékunktól eltérően is különbségek kialakítása. Hogyha meghatároztuk az ágazatokat, az alkalmazás ágazatait, akkor nem lesznek más idényjellegű munkát végző emberek. Egyébként pedig az a megfogalmazás, ami meghatározza, hogy kit nevezünk idényjellegű munkavállalónak, az Ugye Klóda együtt hosszasan gondolkodtunk ezen, és egy olyan megoldást választottunk, ami szerintem a leghatékonyabb, vagyis a munkákat határozzuk meg, azokat a munkákat, amelyek a szezonokhoz kapcsolódnak, az évszakokhoz kapcsolódnak. Igazából arról a három típusú munkáról van szó, ami igazából csak kettő. Mezőgazdasági munka, zöldségkertészet, gyümölcskertészet, ez mindig is idén jellegű munka volt, és az idegenforgalom. Mindaz, ami ezen kívül van, az nem lesz idén munka. És hogyha vannak más olyan eltérő szek- szektorok, ahol ideiglenes munkavégzésre kerül sor, akkor az ideiglenes munkának fogjuk hívni, és nem pedig idei munkának még egy apróságot szeretnék megjegyezni, amit majd be akarunk írni a szövegbe. Lambertus kollégára reagálnék, aki az időre, idővel kapcsolatosan szólt hozzá. Hat hónap az az idei munkához megfelelő időszak. Semmiképpen nem lehetne ennél hosszabb időszakot indokolni. Akkor sem, hogyha bizonyos tagállamokban az idény jelleg leírásánál hosszabb időszakot alkalmaznak. Az naptári év helyett írtunk be 12 hónapot, pont azért, mert e, ez a kiindulási pontunk. A mezőgazdasági munkák bizonyos évszakokra korlátozódnak a naptári éven belül, nyár, ősz, az idegenforgalom viszont két évre is átnyúló időszakot fed le. Például a téli idegenforgalom az természetes, hogy elkezdődik az egyik naptár évben, és egy másik naptár évben zárul le. Úgyhogy a 12 hónapon belül a 6 hónap hatékony és koherens megoldás, hogyha erre a megközelítésre gondolunk az adott szektorokban, amit most bemutattam. A fő cél tehát az, amit egyébként egy közt sokszor kimondtunk, hogy egységesíteni kell a munkaerőpiacot. Ugyanazért a munkáért ugyanolyan feltételek. Aki unión belül van, aki kívülről érkezik, aki már korábban is végzett munkát végez el, vagy aki először végzi el ugyanezt a munkát. Nagyon érzékeny ez a téma, nagy az érdeklődés, úgy gondolom, hogy nagyon eltérő feltételekből indulunk ki, tagállamok véleménye is eltér, de szerencsére mindenkinek eh, szándékában áll rendezni ezt a kérdést, és ez segít minket abban, hogy megoldást is találjunk, és fontos eh, lépést tegyünk előre annak a célnak az eléréséért, amit mondtunk, hogy akár szándékmentesen is, de differenciák ne alakulhassanak ki. Köszönet a megjegyzésekért, és köszönöm azt a szellemet, amelyben megközelítették a kérdést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kellemetlenebb az, hogy június 22-e módosítások előterjesztésének határideje, de mozgósítva annak a kollégák, és hatékonyan fel tudják használni a határidőig meglévő időt. 23. pont a parlament állásfoglalása tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről valamennyi szakasz. Itt véleményt kell bemutassak. Lisszaboni szerzés értelmében a e helyzet megváltozott, és a mi munkamódszerünk is. Első olvasóban próbálunk megállapodni véleményünk elfogadása után a triológusról, amelyre jövő héten kerül a mini ülésen. Nos, ez a mostani dokumentum a hozzájárulásunk a 2012 évi költségvetéshez. A bizottság április végén mutatta be a dokumentumát, és most várjuk a tanács álláspontját. A tanács állásfoglása alapján kell majd dolgoznunk, és a magunk módosítóit, megfogalmazni. Az itteni dokumentum, amit megkaptunk, ismétli a trilógus mandátumának megfogalmazását, csak később fogjuk kiegészíteni, amikor konkrétan számszerűsíteni tudjuk javaslatainkat. Ez az a nyár vége előtt várható. Alapvetően semmilyen módosítás nincs a prioritásokhoz képest, mert azt sikerült megállapodni. Ilyen körülmények között azt javaslom, hogy tekintsük ezt a véleménytervezetet tekintsük át, de ehhez nem kell nagyon hosszú vita. A kollégák egyetértenek-e? Igen, egyetértenek. Harkin asszony. Madam, Asszonyom, én feltételeztem, hogy lesz vita. Nincs nagy problémám veled, de mivel szót kaptam, akkor rövidre fogom. Két kérdésem van ön felé. A legtöbb dologgal egyetértek, és el is fogadom. Csak ön a harmadik kategóriás köztes régiókra utalt. Milyenek a hozzáadott értéke, ha létrehozunk ilyen régiókat? Nem, tulajdonképpen ez az egy kérdésem van. Köszönöm. Ja, chers collègues. Nos, kedves kollégák, lényegi kérdés az, amit ő mondott már ez korábban is a véleménytervezet vitás során nem szeretnék a lényegre itt kitérni, inkább majd visszatérünk erre, amikor a módosítókat fogjuk vizsgálni. Azt hiszem, a biztos úr jelenlétében kellene az időt vesztegetni. A tanácsi dokumentumot a koreper után júliusban kapjuk meg, végleges elfogadása a 29. héten várható. Eme tanácsi dokumentum alapján, amely a bizottság dokumentumát módosítja, kérjük majd önöktől a módosítókat augusztus 24-e előtt. Befejeztük ezt a pontot, most pedig örömmel üdvözlöm biztosunkat, és kérem, bocsásson meg a késésért, de hát az irény munkásokról beszéltünk, bonyolult ügy, nyilván tudja, és azonnal szót is adok. Tudom, hogy a munkaprogramjáról is szeretne általában szólni, de számunkra az aktualitása ennek az eszmecserének ma önnel az európai szemeszter és a híres ajánlások a nemzeti reformprogramokkal kapcsolatban. Önné a szó. Fél óra. Thank you much, uh, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt tagok, mindig örülök, ha itt lehetek. important issues with you. Um, I hope... És megbeszélhetem önökkel ezeket a fontos kérdéseket Remélem, hogy az, hogy kint kellett várnom az ajtó előtt, nem jelenti azt, hogy kevesebb idő jut a kérdések megválaszolására. There are a few very timely issues for this. Van néhány kérdés, amely most merült fel. Az első, amit én terveztem, hogy szólok róla, a 2012 kettes biztos bizottsági munkaprogram, még nagyon korai fázisban vagyunk, de szeretném megosztani a lényegét önökkel, és kérem a visszajelzésüket. Mielőtt a biztosok kollégiumának ezt eléjük tárom. A másik kérdés, most Először történtek országspecifikus ajánlások az európai szemeszterben, gazdasági és költségvetési politikákat összehangolja. Akkor hogy kezdjek ezzel a második ponttal? Több mint egy év telt el azóta, hogy az Európa 2020-as stratégia az intelligens növekedésről megszületett. A bizottság fel akarja turbozni az európai gazdaságot ezzel a stratégiával, kijelölte a zászlós hajós intézkedéseket és a stratégiát. Június 7-én foglalkoztunk ezekkel a témákkal, országokra lebontva, és a növekedést, versenyképességet és munkahelyteremtést céloztuk meg, miközben a pénzügyi konszolidációt is támogatjuk a tagországokban. Ugyanakkor közép és hosszú távon is intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy strukturális reformokat valósítsunk meg, például az oktatás reformjára, a felszólítottuk a, tan, a tagállamokat, hogy a pénzügyi konszolidáció, a munkaügyi reformáció során virkozzanak meg az akadályokkal. A 121 per 2 és a 148 per 4-es cikk a legfontosabb számunkra, egyértelmű, hogy a kihívások tagállamról tagállamra változnak, nagyon eltérnek, és tényleg ország specifikusak. Alapkihívásokkal kell szembenéznünk, például a munkapiacon való részvétel, strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac szegmentációjának elkerülése, különösen a fiatalok munkanélküliségének kiiktatása, oktatásügy fejlesztése és termelékenységi növekedés. A kihívások mindegyikéhez megfelelő politikai válaszokat kell adni. Az ajánlások és az általános politikai ajánlások között is vannak összefüggések, például a nyugdíjkorhatár, gyermekgondoskodás, jogalkotás, oktatási eredmények, amelyek munkaerőpiacorientáltak. Ami a munkaerőpiaci részvételt illeti, a korai nyugdíjba menetel lehetőségét csökkentettük, megemeltük a nyugdíjkorhatárt, és elősegítettük a gyermekekre való gondoskodást. Ez nagyon fontos, mert ebben az irányban haladzanak a demográfiai változások Európában. A válság növelte a strukturális munkanélküliséget és az érzékeny, sérülékeny csoportok számát. Meg kell gyorsan birkoznunk ezekkel a problémákkal. Így aztán nagyon fontos, hogy csökkentsük a TV adó járulékokat. Ezen kívül az aktív munka erőpiaci politikákat kell követnünk, és szakmai képzést fokoznunk kell. Meg kell céloznunk a sérülékeny csoportokat. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a fiatalok helyzetét javítsuk. Csökkentsük a munkanélküliségüket és a korai iskola elhagyók számát. Ehhez munkavállalói szerződésekre van szükség, oktatás, minőségnövelésre, hogy a fiataloknak esélyt adjunk a munkaerőpici integrációra. Biztosítanunk kell, hogy a gazdasági fellentülést nem tartja vissza a termelékenység visszaesése. Néhány országban ehhez talán meg kell változtatni az indexációs rendszert, a bérezési táblázatokat, és be kell vanni a szociális partnereket, és a nemzeti gyakorlatokat. Hogy hangsúlyozom azt is, hogy az ajánlásokban nagy egyensúly figyelhető meg a a fiskális konszolidáció között és a szociális dimenzió kidomborítása között. A ajánlások ezekre nagyon jó példát mutatnak, miközben fenntarthatóvá akarják tenni az államháztartást, ugyanakkor bizonyos, egy, bizonyos tagállamokban ö, csökkenteni kell a munka erőméretét. Ugyanakkor azonban azokban az országokban, ahol a szegénységi kockázat és a női szegénység kockázata nagyon nagy. A nemi kérdésekkel is foglalkoztunk, különösen, mivel a munkaerőpiacon néhol nagyon alacsony a nők részvétele. Június 7-i csomagokat holnap egyeztettem az EBSCO tanácson Luxemburgban a tagállamokkal. Elnök asszony, tisztelt tagok, Egyértelmű számomra, hogy a 2012-es EB-s program a 2020-as stratégiai kezdeményezések megvalósításával kell, hogy foglalkozzon. Ezért három területen intézkedéseket indítottam be. Először a New Skills New Job agenda követéseként a az alkalmazhatóságot célozzuk meg, ezeknek a képzettségfokozása, URESZ szállózat javítása és a flex security fokozása a célja. Én úgy gondolom, hogy a flex security-nek az alapelvei, amelyben 2007-ben állapodtak meg a tagállamok, nagyon átfogóak, és ma is érvényesek, de Látnunk kell, hogy nő a munkanélküliség, szegmentálódik a munkaerőpiac, és szorul a költségvetés. A flexicurity-t újra kell indítani, rugalmaságot és biztonságot is kell nyújtanunk a megfelelő átmenethez. Közös elvek vannak, a reformokat ezekre próbáljuk megállapítani a szociális partnerekkel és a tagállamokkal. Éves áttekintés történik, ennek fényében javaslatokat fogalmaztunk fel, például a belső rugalmasság jobb felhasználása, illetve a legsebezhetőbbek védelme a munkaerőpiacon a nyílt végű szerződések ajánlására vegyes volt a reakció. További viták lesznek, például a Flex Security konferencián, amelyet novemberre tervezünk idén. 2012-ben konkrét javaslatokat szeretnék tenni a konferencia eredményei alapján, valamint annak alapján, hogy a flexecurity első periódusát 2007-től 2010-ig értékelni fogjuk. Még túl korai a pontos tartalmat ismertetni. A, az ifjúság mozgásban kezdeményezés alapján új ö, gyakornoki rendszert fogunk javasolni 2012-ben. A gyakornoki rendszer jól szolgálhat arra, hogy elindítsa a fiatalok karrierjét, és megszerezzék a szükséges tudást. El kell kerülni az olyan helyzeteket, amikor a gyakornokságot rosszul használják fel, a normál alkalmazást ezzel helyettesítik. A minőségi javaslatok a 2010-es parlamenti állásfoglalás fényében és szellemében fognak születni, akkor foglalkozott a parlament a gyakornoki munka rendszerével. Tisztelt képviselők, az egyik fő célja az EU szociális politikájának több és jobb minőségű munkahelyeket teremteni. Ez csak akkor lehetséges, ha biztosítjuk, hogy az európai munkavállalók hozzáférjenek a, az európai munkavállalók egészséges, biztonságos munkahelyeken dolgozzanak. Ezért erre is fogjuk irányítani figyelmünket 2012-ben. A jelenlegi stratégia 2012-ig terjed, kezdeményezni fog két területen előrelépést munkaegészségügyben és biztonságban. Először is a munkaegészségügy területén. Tudom, hogy ezt először nemzeti szinten kell foglalkozni, és nem szabad az adminisztratív terheket növelni de az legyen világos, hogy sok nem szabályozott kezdeményezés történt EU és nemzeti szinten az utóbbi években. Ennek ellenére komoly problémák vannak, ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az izom és csontrendszeri betegségek, a betegségek 67%-át teszik ki. Szabályozni kell ezt európai szinten, kevesebb terhet, de nagyobb hatékonyságot kell biztosítani. A második kezdeményezés pedig a munkahelyi dohányfüstnek való kitettség csökkentésére irányul majd. A szociális partnerekkel már idén elkezdünk konzultálni. Egy tanulmány már a szociális partnerek véleményét megpróbálta felmérni törvényhozási kezdeményezést fogunk hozni. A szociális partnerek készek a tárgyalásra hogyha sikerül lezárni a tárgyalásokat, akkor tanácsi irányelv születik bizottsági javaslatra. Szeretném felhasználni a lehetőséget arra, hogy informáljam önöket, hogy 2000 ezelőtt a bizottság elfogadott egy javaslatot az elektromágneses terekről. Tudom, hogy ez a szakbizottság is közelről figyeli az eseményeket. A jobb szabályozás irányában indultunk el, nagyobb a rugalmasság, jobb az arányosság a kockázat felmérésben és az egészségügyi felügyeletben felügyeletben. A vállalatok érdekeit is figyelembe veszik, de a munkavállalókéit is. Remélem, hogy a tanács el fogja fogadni a bizottsági javaslatot a jövő év végére. Tisztelt képviselők! Ma majdnem 23 millió munkanélküli van az Európai Unióban. 130 millió ember él a szegénység küszöbének közelében vagy alatta. Ez sokkoló szám. Leginkább a, a gyerekek sokkal inkább veszélyeztetettek, mint a felnőttek. Minden negyedik gyerek szegénységben nő fel, és deprivációban tudjuk, hogy egyesek különösen veszélyeztetettek azok, akiket egyedül nevel a szülejük, vagy egy ö, ö, intézményben, vagy akik migránsok. Az Európai Platforma Szegénység és Társadalmi Kirekesztés ellen egy ajánláshoz fog vezetni. Láthatóbbá kell tenni a problémát, közös elveket kell kidolgozni, azaz közös európai benchmarkot kell kidolgozni. Ez meg fogja határozni a közös elveket és irányító elveket, E három területen. Először is a családok támogatása, például hozzáférés a munkaerőpiachoz és a jövedelem támogatáshoz, második e, gyermekgondozás, e, lakhatás, szolgáltatások, harmadik részvétel a társadalom életében. Természetesen a gyermekek nem az egyedüli csoport, akiket a szegénység és a társadalmi kirekesztettség súly. A fiatalok, a romák, az idősök és a migránsok külön nehézségekkel kell szembenézenek. Múlt, hónapon, múlt hónapban jelentős előrelépés történt, a bizottság javaslatot tett egy stratégiára, roma stratégiára. Ez jel, ez erős politikai jelzés részünkre, hogy nem fogadjuk el a szociális és gazdasági kirekesztését a romáknak. Maguk a tagállamok kell azonban tegyenek, eh, hogy a roma integrációs politikát végrehajtsák. Ennek ellenére meg vagyok győződve, hogy az EU szint is fontos szerepet kell játszom A ö, eh, keret irányelv koordinálja az akciót, megfelelő eszközöket biztosít ahhoz, hogy a nemzeti roma politikák megvalósulnak, és EU eszközöket biztosít. A tanács a holisztikus megközelítés már jóvá hagyta Roma ügyben, és az Európai Parlament támogatására, és számítok főleg ennek a szakbizottságnak a támogatására, hogy igazi változás történjék tisztelt képviselők, az új képességek és munkahelyek programja hangsúlyozza a szociális dimenziókat, és egy fontos itt egy forrás hatékony és alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás. A tagállamok és a szociális partnerek is kifejezték ezt az igényt. 2011-ben egy közvitát fogunk folytatni azért, hogy az érdekelt felek számára megfeleljünk, és ekkor a hosszú távú stratégiák közepébe fogjuk, középpontjába fogjuk helyezni a munkahelyeket és a vállal- munkavállalókat. A fenntartható növekedési szakpolitikának ez részét fogja képezni. Az is nagyon fontos, hogy hogyan tudja a alacsony széndiokszid kibocsátású és hatékony erőforrás felhasználású gazdaság célokkal, hogyan lehet ugye összeegyeztetni a szűk keresztmetszetek felszámolását és a szociális dimenziókat. A gazdasági átalakulásnál is fontos a szociális dimenzió, szociális befogadás, innováció, a társadalmak zöldítése és a hozzáállás, a viselkedés. Egy közleményt fogok készíteni 2012-ben, ezekkel a témákkal fogok foglalkozni, és a konkrét terveket fogom ebben megfogalmazni. Tisztelt képviselők, tudják, hogy Európa előtt hatalmas kihívások vannak. 2012-től csökken a munkaképes korúak száma, és a 60 év fölöttiek száma 2 millióval fog évente növekedni Európában a folyamatosan elidősödő lakosság számára megfelelő szolgáltatásokat kell, hogy tudjunk biztosítani. 2012 fontos év lesz e tekintetben. Először is. 2012-t már az Európai Aktív Időskor évének neveztük. A parlament és a tanács között megállapodás született, és most a konkrét előkészítésen kell dolgoznunk. A második téma. A bizottság az európai év lehetőségeit kihasználva közleménnyel fog előállni, szakpolitikai, politikai üzenetekkel a lakosság elidősödésének a témájával, a foglalkoztatás területén, a társadalmi szerepvállalás területén. A bizottság foglalkozni kíván a nyugdíjogok védelmével is, olyan emberek számára, akik munkahelyet változtatnak. A tanácsnál is most már feloldódott a téma, hogy tudunk a kiegészítő nyugdíjjogokkal foglalkozni, és ez elő tudja mozdítani a dolgozók mobilitását. Tisztelt képviselők, most készítünk most készítjük a több éves pénzügyi tervet a 2013 utáni időszakra vonatkozóan. Ez az utolsó téma, amivel most a bevezetőmben foglalkozni kívánok. Meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy kiemeljem azokat a témákat, amelyek véleményem szerint a jelenlegi MFF vitáinkhoz kapcsolódnak. Hiteles ajánlással kell előállni, és ennek tükröznie kell az EU és az állampolgárok előtti kihívásokat, és természetesen megoldásokat is kell, hogy tartalmazon. A munkanélküliség az egyik legfontosabb aggája az európai állampolgároknak, aktívabbaknak kell lennünk ezen a területen kiindulópontként az Európa 2020-as stratégiai célokat vehetjük. Az EU-nak be, be kell fektetnie az emberekbe, az emberi erőforrásba. A jövőbeni versenyképességet kell célozni, meg kell tartani a szociális-gazdasági kohéziót és az Európa 2020-as stratégia hitelességét. Ezért a költségvetés felülvizsgálati közleményünkben szerepel egy kezdeményezés a foglalkoztatásra, szakképzésre és bevonásra vonatkozóan. És az Európai Szociális Alap tekintetében ennek a, az arányát fogjuk megvizsgálni a kohéziós politikában, ezt is felül kell vizsgálni. Fontos erőforrást jelent ez, de fontosak a hazai erőforrások is. A tagállamok esetében, főleg a szegényebb tagállamok esetében a szociális potenciál kihasználása, a munkanélküliség elleni harcban nagyon fontosak ezek az alapok. Az ország specifikus ajánlásoknak kb. az egy harmada azzal foglalkozik, hogy megfelelően kell beruházni az emberi erőforrásokba. Ennek részeként konstruktív párbeszédet kell továbbra is folytatnunk a parlament, a tanács és a bizottság között. Én magam készen állok arra, hogy szorosan együtt dolgozzak a parlamenttel, konkrétan a foglalkoztatási szakbizottsággal és a 2012-es munkaprogram végrehajtásával, mint azt követően is. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök. Köszönöm, biztos úr, teljes képet adott a számunkra. Sajnos a hozzászólási időt korlátoznom kell, Kettő percet kap mindenki. Alexander Szalkasz úr, az első hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Két perc nagyon kevés. Szeretnék köszöntet mondani a biztos úrnak. Innentől pedig olyan dolgokat fogok mondani, amiket nem annyira fog szeretni. Rövid leszek, ezért keményen kell, hogy fogal- fogalmazzak. Biztos úr, egy év óta beszélünk a 2020-as stratégiával, ön bemutatta a munkaprogramját, munkatervről fogunk megint beszélni? Konkrétumokban kéne fogalmaznunk. Ön azt mondta, hogy a foglalkoztatás, illetve a munkanélküliség aggasztja leginkább a állampolgárokat. Igen, ez igaz, az egyik legnagyobb drámája Európának, és a parlament számára is ez egy aggályos kérdés. Az országspecifikus ajánlások alapján viszont úgy tűnik, hogy a bizottság számára ez nem annyira fontos aggály, sőt, inkább a fiskális konszolidációval foglalkoznak. Nem egyensúly, nem állnak egyensúlyban ezek a szövegek, hiszen itt alapvető munkahelyteremtő eszközök csökkentéséről van szó, úgyhogy retorikus az, hogyha most pedig munkahelyteremtésről beszélünk. A tagáll- vannak olyan tagállamok, ahol drámai a helyzet, az államadóság szempontjából, és a magán és az állami fogyasztás csökkentése az egyetlen cél. Hogyan lehet azt mondani, hogyan mondhatjuk azt, hogy a bizottságot érdekli a munkanélküliség? Nem, a bizottságot a fiskális konszuláció érdekli egyedül. Egy technikai jellegű tanulmányt végeztek, részletes tanulmányt kell végezni az európai politikai és szociális helyzetről, mert drámai a helyzet. Biztos vagyok abban, hogy önnek személyesen megvan a politikai érzékenysége, és ez sokkal jelentésebb, mint amit ez a dokumentum tükröz. Hatalmas erőfeszítéseket teszünk mi magunk is otthon, hogy a szociális kiadásokat csökkentsük, ahol erre lehetőség van. És folyamatosan a csökkentésre szólítanak fel minket, a szolgáltatások irányelvét át kell ültetni. Sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam, de a szocialista frakció nagyon csalódott. Hat, nem hatékony ez a munka, ez a hozzáállás, sőt, súlyosabbá válnak a problémák, és nem oldják meg a problémákat. Több millió európait érint a munkanélküliség jelenleg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, arra koncentrálnék, hogy milyen ajánlásokat tett a bizottság. A bevezetője érdekes bizonyos aspektusokból, és alapos, de mint mondta a koordinátorom, sok elem ö, miatt fel kell szólalnom. Az ajánlás általában gyakran ellentmondani látszik a 20 as stratégia megvalósításával. Az intelligens növekedés hogyan lehet akarni, amikor a kiadások csökkennek a szociális téren. olyan költségvetési tételek amelyek megerősödnek, európai és állami szinten nőnek. Különben milyen javaslatot írhatok be az európai platformmal kapcsolatban? Ez pedig az önök egyik prioritása a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, mint európai platform. Ehhez költségvetés kell. Ezek az ajánlások néha nem elég tiszteletteljesek a szociális partnerekkel szemben. Például, amikor azt ajánlják, hogy az indexálás módosulja, mint rendszer Belgiumban, hát akkor ez megrengetni a belga rendszer alapjait. Ami a nyugdíjakkal kapcsolatos vitát illeti. Ez egy nehéz vita volt, és sikerült elérni jelentésünkben a zöld könyvről, hogy ne legyen automatikus kapcsolat a nyugdíjkorhatár és a várható élettartam között. Márpedig ön, mintha nem venné figyelembe ezt az elemet sem. Szeretem volna ezt megosztani önnel, és várom reakcióját. Köszönöm szépen. Elizabeth Lynn, utána Rapti asszony. Igen, köszönöm szépen. Az ország specifikus ajánlásokat illetően az Egyesült Királyság számára ezek elég jó, különösen a költségek visszafogása. Csak talán a tagállamok kaphattak volna még egy kis időt, hogy megvizsgálják ezt, mielőtt véglegesítették volna. De az elektromagnetikus mezőre vonatkozó irányelvet illetően nagyon örülök, hogy ezt tegnap elfogadták, csak úgy, mint az MRI készülékeknek az maximális határértékét is lejjebb vitték. Már néhány éve ezzel ö, közdünk. Tudom, hogy az indukcióval kapcsolatos készülékekkel is problémánk voltak. Ezen kívül ami, ami a jelenlegi jogalkotást illeti, egyszerűsíteni szeretné, szeret, tetszik nekem azt is, hogy zöldesíteni szeretnék a programot. Önök valamivel ki akarják-e egészíteni, vagy csak a jelenlegi két jogszabályt szeretnék fenntartani. Azon kívül a dohányzással kapcsolatban én mindig azt gondoltam, hogy nem európai szinten kell ezt kezelnünk. Nincsen pontos adatunk arról, hogy hány tagállamban született külön szabályozás a dohányzást illetően. Talán jó lenne egy ilyen összehasonlítás szeretnék erről többet hallani. Végül az aktív idősödés évét illetően ön említett néhány konkrét javaslatot, és reméltem, hogy a hosszú távú eletrásról, az idősek esetében az abúzusról többet hallhatunk volna, hiszen ezzel nagyon gyakran szembe kerülnek például a kényszergyógyszerezéssel. Rapti asszony, utána Mohá asszony. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött ide. Ma a nagyra törő programját nagy figyelemmel hallgattam, és azt gondoltam magamban, hogy mint a bizottság egyik képviselője, két keze van önnek. Amit egyik kézzel ad nekünk, a másik kézzel elveszi nagyon jó terveket nyújt, az egyik kézen nagyon jó programokat, de amikor megnézem, hogy mi a helyzet az én országomban, Görögországban, amikor felsorolom magamban, hogy mi a valóság, különösen ma, a mai napon, akkor azt kell, hogy gondoljam, hogy célokat ugyan kijelölnek, de nem segítenek nekünk, nem adják meg az eszközöket ahhoz, hogy valóságban is végrehajthassuk ezeket a céleket. Amikor strukturális reformokról beszélünk, például a munkaerőpiacon, ez egy bizonyos pontig működik. Egy kormány próbálkozik. Próbálkozik, annak ellenére, hogy mik az alapelképzelései. És hatalmas problémákkal kerül szembe. Ön önök még nagyobb nyomást gyakorolnak ezekre a kormányokra. Aztán említett számokat. 23 millió munkanélküli, több mint 100 millió európai állampolgár, akik a szegénység szélén állnak. Ezek közül a görögök, a portugálok, a spanyolok, az írek még növelik ezt a számot, hogyha a bizottság másért csinál, mint egyfolytában nyomást gyakorol ezekre a kormányokra. A kormányok mindent megpróbálnak megtenni, és azt hiszem, hogy ezt figyelembe kellene venni. Ki kell ezt értékelni papíron? Persze, de segítség. Erre lenne szükség. Köszönöm. Madame Morin. Morán asszony, köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm szépen biztos úr, hogy eljött közénk ma délután. Azt mondta, hogy az első alapja politikájának a munkanélküliség elleni harc és a fiatalok munkanélküliség elleni harc elsősorban. Minden ötödik fiatal ma munkanélküli. Az oktatás minőségét akarja javítani Szerintem ma a feladatunk az, hogy a legveszélyeztetettebbek individuális, egyéni elbánást kapjanak. Nem az oktatás minőségén kell javítani, hanem egyéni választ adni a fiataloknak, akik szakképzettség nélkül kerülnek ki az iskolából, vagy akik az oktatási rendszerben sikertelenül járnak. A másik megjegyzésem a következő a képzés és a munka kapcsolatával függ össze. A gyakorlat, amit javasol, jó cél, de Európa és az európai országok el kell induljanak olyan irányba, hogy ágazatonként mérjék fel a szükségleteket a képzés sokkal hosszabb, mint a vállatnál töltött idő. Ezért a képzést már előre ki kell tudni használni, hogy jó választ tudjunk adni a munkai teremtés kérdésére. Különben a végső célt nem fogjuk elérni. Harmadik megjegyzés, az Európai Szociális Alap és a Globalizációs Alap. Mindkét eszközre szükségünk van, fenn kell maradjanak azért, hogy a munkanélküliség ellen fel tudjunk lépni, és tudjuk segíteni a legveszélyeztetettebb csoportokat. A globalizációs alapról nem beszélt, már pedig ez is foglalkoztat bennünket. Végül pedig örülünk, hogy az elektromágneses mezőkről való irányelvet gyorsan sikerül befejezni ezt az állampolgárok és a vállalatok várják, az egészségügy is várja. Sokat tendőnk ezen a területen, gyorsan és hatékonyan kell eljárni. Köszönöm szépen, biztos úr! Biztos úr, pontos kérdések voltak, ezért adnék szót, de nagyon röviden, mert utána mással van találkánk, és utána a kollégák még kapnak szót. Gyorsan, pontosan kérem válaszolni. Köszönöm szépen, mindent megteszek azért, hogy gyors legyek, csak a problémák azért jelentősek egy fontos válságaspektus szeretnék megvilágítani. Természetesen ennek katasztrofális hatásai voltak a foglalkoztatásra és a szociális kirekesztettségre. A egyenlőtlenség fokozódott. Tehát nem e- lehet egy általános leírást alkalmazni, és nem mondhatjuk azt, hogy mindegyik országban horror uralkodik, de igazából kevés olyan ország van, ahol némi javulás bekövetkezett, és ugyanakkor például Németországban rekordértékű a munkanélküliség, Ausztria, Hollandia viszonylag alacsony ifjúsági munkanélküliséggel át vészelte a válságot. Ugyanakkor persze a főcímekben megjelenik a görög helyzet. Igazából a negatív témák látszanak csak a médián keresztül, azok mennek át gyorsan és könnyen a médián. Ugye ezek akut válsághelyzetek egyes országokban. Ezekről van részletesebben szó mindenhol. De a lényeg az, hogy nem lehet általánosságban azt mondani, hogy van egy általános megtakarítási politika. Az alapvető gyengeségei a gazdasági és monetáris uniónak, és Többek között ez az oka, hogy országspecifikus ajánlásokkal álltunk elő, tehát országspecifikus kezelése van szükség, nincs egy ruha, ami mindenkire jó, nincs egységes megoldás. Ezt fejben kell, hogy tartsuk. Spanyolország ma találkoztam Gomez miniszter és több témáról beszéltünk. Spanyolország fontos, hiszen itt a legmagasabb a munkanélküliség, és a legmagasabb az ifjúsági munkanélküliség plusz instabil helyzetekkel együtt. A szakpolitikák tekintetében nagy mértékben egyetértünk abban, hogy mit kell tenni, és ez igaz a szociális dialógus reformjára is. A kormánynak ez nagyon fontos. Se az érdekelt országok, se a bizottság nem akar ja, felszámolni a szociális dialógus. Sőt, meg szeretnénk erősíteni, konszolidálni, konszolidálni szeretnénk a szociális párbeszédet. Nem csak a szociális stabilitásnak az eszköze, hanem ez a gazdaság szempontjából is fontos, de át kell alakítani ezt is. Meg kell találnunk egy olyan helyet, ahol a szociális párbeszéd és a kollektív alkú az új kormányzási keretek között, irányítási keretek között le tud folyni. Szegénység eh, és a kiadások csökkentése, a zászlóshajó kezdeményezések és az ország specifikus ajánlások. Természetesen az adószabályok nem ugyanazok az egyes országokban, de az általános megállapítás az, hogy az európai szociális alapot nem megfelelően használták sok országban, sőt vannak extrém példák is, például Románia, Románia súlyos problémák vannak a felhasználással. Nem azért, mert a, az alapok forrásai nem ne állnának rendelkezésére, nem azért, mert túl szigorú lenne a bizottság, hanem egyszerűen nem tudják felállítani a prioritásokat a nemzeti kormányok részéről. Az ESF-ből például autót építésére akarták átszervezni a pénzeket, hát ez egy nagyon furcsa elképzelés én úgy gondolom, hogy az országoknak azért vannak fontosabb feladatai is az ESF kompetencián belül, és ez ebben a kontextusban most fontos hangsúlyozni. Görögországban a szolgálataim nagyon keményen dolgoznak azért, hogy megtalálják a lehetőségét, hogy a jelenlegi feltételek között az Európai Szociális Alap felhasználása hatékonyabb legyen, és azokat segítsük ezzel, akik elvesztették a munkahelyüket, vagy nehézségekkel állnak szemben a szociális szolgáltatásoknál bevezetendő kiadáscsökkentés miatt. A válság áthidalásához próbálunk így segítséget nyújtani. A globalizációs alap is nagyon fontos, kisebb maga az alap, de mégis nagyon fontos pénzügyi eszköz, főleg sürgős esetekben, amikor nagymértékű az elbocsátás. Keményen dolgozom azon, hogy biztosítsam, hogy a lehető legjobb legyen a felhasználása a következő pénzügyi időszakban is az egf -en. Nem könnyű ez a munka, szüksége van a parlamentre. Tudják, hogy én mit képviselek az EGF tekintetében a jövőre vonatkozóan, és ez megegyezik az Európai Parlamenti jelentés elveivel, amit az EGF témájában készítettek. Koordináltuk a véleményünket e tekintetben, úgyhogy bízom abban, hogy a következő időszakban is együtt tudunk dolgozni ezen a témán, és el tudjuk érni, hogy funkcionálisabb legyen, alapvetően csak gyorsabban tudjon működni az EGF, mint eddig. Egészségügyi és biztonsági kérdések. Nincs jogalkotási kezdeményezésünk, hogyha nem látjuk, hogy ez hozzáadott értéket tartalmaz. Csak még egyszer elmondanám, vagy csak azt, hogy megismételjük, hogy a nemzeti szinten mi történt, vagy megismételjük azt, ami már korábbi jogszabályokban szerepel, annak Szóval nincs értelme, legalábbis a izom- és vázrendszeri betegségek esetében a jogalkotási eszközök EU és nemzeti szinten szükségesek, úgyhogy ez egy fontos, megvizsgálandó kérdés, de természetesen lehet, hogy más újabb elemek is felmerülnek. Aztán a dohányzás és a dohányfüst, a tagállamok szintjén történik előrehaladás, én most nem tudok pontos adatokkal előállni, de a tagállamok nagy részének már van valamilyen, valamilyen jogalkotási eszköze, jogszabálya a munkahelyről a dohányzók vagy a dohányzás kitiltására vonatkozóan, de ez valószínűleg nem fedi le az összes munkahelyet. Például a szálloda és a vendéglátóipar esetében mindig vannak kivételek, és változó a hatékonyság is ezeknek a jogszabályoknak. Majd a következő időszakban az előrehaladástól függ, hogy ez hogy indokot lesz a jövőre egy ilyen fajta javaslattal előállni. Köszönöm. Elnök, nagyon sokan kértek szót szeretném, ha mindenki hozzászólhatna, úgyhogy emiatt csak egy percet tudok mindenkinek adni. Söter asszony. Ja, damit werde ich mich sehr, sehr kurz. Igen, akkor rövidre fogom magam. Köszönetet szeretnék mondani a biztos úrnak a program bemutatásáért, de én még egyszer rákérdeznék, Ön azt mondta, hogy vitát szeretne a munkahelyteremtésről. Ez mi? Ez közlemény lesz, zöld könyv, egy több éves program? Jó lenne, hogyha ezt pontosan tudhatnánk. A második, a bevezetésből a kiküldetési direktívát hiányoltam, hogy ezzel kapcsolatban mit terveznek. Barózó úr már a jogalkotási periódus elején megígért, hogy az idén születik valami, senki nem tudja, hogy mi fog születni, de nagyon nagy szükség van arra, hogy a kiküldetési irányelven változtassunk. Önnek mi a javaslata? Pupaki. Köszönöm szépen, Pupaki úr, Gering asszony. Köszönöm szépen, biztos úr. Egyértelmű, hogy a gazdasági beavatkozások nem hozták meg a megfelelő eredményeket. A kölcsönök, a késések, a munkanélküliség mind-mind nőnek, és nagyon nagy nehézségeket kelt az alapoknál, és Görögországban is. Nyilvánvaló, hogy erőforrásokra lenne szükség Görögország helyreállítására, de főleg az érzékeny gazdasági csoportok sérülnek, ami azt jelenti, hogy a társadalmi háló sérül, és minden nap látjuk ezt, ahogy az állampolgárok nyilatkoznak erről. Tehát szeretném a véleményét. Nem lenne jó, hogyha valahogy a pénzügyi céloknál új foglalkoztatási célokat jelölnének ki, annak érdekében, hogy a nemzetközi pénzügyi piacok és a szociális célok céljai összeegyeztethetők legyenek. Lig... Zörlik asszony, Vittor. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr. A gazdasági válság most már három éve vagy régebb óta tart különböző tagállamokban, de mind érezhető. Van valami, a, mit külön meg kell említeni, a munkanélküliség és a fiatalok növekvő munkanélkülisége minden tagállamban. Nem sikerült ö, elemezni, hogy hogyan lépnek fel ezzel ellen a tagállamok, milyen politikát valósítanak meg a saját tagállamomról, az Egyesült Királyságról beszélnék. Nagyon komoly gazdasági problémák vannak, sok a gazdasági kihívás, és nem sikerült megoldani a munkanélküliség problémát. A az utóbbi évtizedben most csökkent a leggyorsabban, az utóbbi 12 hónapban. Van ebből mit tanulni a más tagállamokban? tagállamoknak is. A, mi a különbség a rugalmasság hasonló gazdasági körülmények voltak a 80-as években, akkor óriási munkanélküliség volt, azóta átalakult a munkaerőpiac. Az elnök közbeszól, és itt jutnék a kérdésemhez. Az elnök közbeszól. Meghaladta, megkettőzte a hozzászólási idejét. A munkaprogramot illetően a társasági, társulási felelősséget, társadalmi felelősséget illetően mit gondol a közlemény, mit fog tartalmazni? Az Egyesült Királyságról már esett szó. Van olyan ország, amely példát mutat arra, hogy a bankok hogyan kölcsönözhetnének a KKV-knek. Ezen kívül a gyermekgondozást illetően a Schoolstar kezdeményezést mozárták be Nagy-Britániában. Ön mit gondol erről? Ezen kívül más országokban is nagyon nagy probléma a munkaerőpiacra való bejutás, hogyha nincsenek elérhető munkahelyek. Ön milyen megoldást tud kínálni erre a problémára? Köszönöm szépen, Árkin asszony, a Stanbauer asszony. Köszönöm szépen, biztos úr. Örülök, hogy látom, hogy nagyra törő programja van, de ön maga mondta, idézem. Szava hihető javaslatokra van szükség ahhoz, hogy megoldásokat kívánunk de én látom, hogy mekkorák a kihívások. 23 millió munkanélkül ön is említette. Ön említette azt a szót, hogy horror. Igaza van, ez horror. De engem nagyon aggaszt az, hogy a teremtése bizonyos országoknak van költségvetése, bizonyos országoknak nincs, viszont a megszorítás azt jelenti, hogy egyre kevesebb pénz elérhető az egyes országokban, és nincs elég munkahely teremtő politika. Ön említette Ausztriát, Németországot, ezek pozitív példák, de amit nem mondott, hogy nekik hatalmas ö, feleslegük van más országoknak, deficitük van, és ez csak fokozza a probléma mélységét. Nekem úgy tűnik, hogy a bizottság a deficiteket mindig átnézi, de a azt nem veszi figyelembe, hogy hogy húzza az országokat ki a bajból a többlet. Én örülök, hogy ön kitűnő munkaprogramot állított össze, de mivel ön és a biztosok klubjának tagja, én úgy érzem, hogy az egész testület nem megfelelően kezeli a problémákat. Köszönöm szépen, Bauer, asszony Koferati úr. Biztos úr, két rövid kérdésem van. Az egyik a napok híre az volt, hogy befagyott a szülési szabadságról szóló irányolva a tanácsba. Nem tervezi-e, hogy úgy, ahogy eredetileg volt, health and safety előírásként újra fogalmazza és idehozza a, az irányát javaslatot. Az egyik kérdésem, a másik kérdésem az valóban sokkoló adat, hogy több mint 100 millió a, a szegény. Hogyha 20 millióval csökkenik a, a az évtized végére, akkor is több lesz, mint az elején. Nem tervezik itt újra fogalmazni a célokat? Hogy lesz ebből inkluzív fejlődés? Köszönöm szépen Sergio Cofferati, és utána Pietro. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, nagy türelemmel olvastam a bizottság ország specifikus ajánlásait. Bevallom, hogy nehezen tudtam közös vonalat találni mert az egyik esetben bizonyos elméletet követnek, a másikban pedig egy ellentétes elmeket. És csodálkoztam azon, amit Olaszország számára javasolnak. Hatalmas a probléma Olaszországban, nincs munka, a bizottság pedig mivel dualizmus van a munkapiacon, azt javasolja, hogy növekedjen a rugalmasság. Maga szerint ez észszerű, szerintem nem. Még egy dolog kapcsolódik ehhez. A bizottság ajánlásában az is szerepel, hogy a kollektív szerződési rendszert hogyan kellene változtatni, és a nemzeti szintűről át kéne tenni egy másik szintre. Hát ezt nagyon kevés cég tudja megengedni magának. Ez szerintem egy olyan beavatkozási terület, olyan területre avatkoznak be, ami nem a bizottság kompetenciája. Gutierrez Pietro, a konzul. Köszönöm szépen. Van egy divatos szó, reform intézkedések, az érdekek indoklása piaci okokkal. A bizottság által benyújtott ajánlásokban úgy tűnik számomra, hogy nagyon nehezen állították össze ezeket az ajánlásokat, hiszen azt mondják, hogy vannak bizonyos prioritások, megtakarítás, gazdasági növekedés, de továbbra is ugyanazokat a megtakarítási recepteket javasolják, anélkül, hogy konkrét gazdasági növekedést ösztönző ajánlásokkal élnének. A bizottság azt mondja, hogy fontos a munkaerőpiac reformja, de szerintem a munkaerőre vonatkozó szabályok szabályozzák a munkaerőpiacát, de a gazdasági növekedés ösztönzésére is szól lenne. A bizottsági Spanyolországra vonatkozó ajánlások aggályosak számomra. Gondolok itt a társadalombiztosítási járulékra, a arra a biztonsági hálóra, amit több évtizeden keresztül dolgoztunk ki és alakítottunk ki. Ellentétes javaslatok vannak, azt mondják, hogy csökkenteni kell a társadalombiztosítási járulékokat, de ugyanakkor növelni kell a nyugdíj alapokat mert nincs meg a szükséges finanszírozás. Igen, ilyen nehéz a helyzet, de kevés az idő. Hosszabban szavaztunk délelőtt, és nagyon nehéz, frusztráló gyakorlat. Én is frusztrálva érzem magam, nem eh, teszek fel kérdést országom értékeléséről. Gönc Kingája szó. Nagyon. Köszönöm, rövid az idő. És látom ezt a kettős üzenetet, hogy egyik oldalon ott az egyik, ez másik oldalon ott a roma, roma stratégia, és így tovább az országspecifikus ajánlásokat illetően a bizottságban. Valaki esetleg azt gondolhatja, hogy néhány év múlva Európa nagyon más lesz, mint most. Néhány év múlva sokkal kevésbé lesz szociális Európa. Ön hogyan látja a jövő Európáját az országspecifikus ajánlások alapján? Monsieur le commissaire, est-ce que je peux vous donner... Biztos, úr, öt percet, percet tudok biztosítani. Uh, I think, uh, it's simply... Köszönöm. To meet, uh, as much as possible. Köszönöm szépen. Uh, uh, különböző formátumokban, de készen állok a vita folytatására később is kisebb csoportokban is, akkor talán hatékonyabb. Európa megváltozott, ez nyilvánvaló. Nem hasonlítanám össze a válság, nem mondom a válság előtti Európáról, hogy ideális állapot, jólét volt, de a szegénységet nem sikerült megszüntetni. Egyes országok jó politikát folytattak, mint ahogy Richard kérdezte a gyerek szegénységen több-kevesebb sikerrel léptek fel. Nagyon változó, hogy milyen eredménnyel jártak el. Az Európai Unióban. Arról kell megbizonyosodnunk, hogy az Európai Unió szervei hogyan tudnak a változás élére állni, hogyan tudják átalakítani a társadalmat, a gazdaságot, hogyan tudják erősíteni a kohéziót. Hogyha csak a 20 millióval csökkentjük a szegények, a veszélyeztetek számát, akkor már nagy eredményt érünk el. Nagyon nehéz volt felmérni, hogy mi az ambiciózus, de realisztikus terv. Nem volt könnyű. Azt kell biztosítani, hogy a trendet megfordítjuk. Most nő a ő most rosszabbodik a helyzet, meg kell fordítani a tendenciát, nem vetünk figyele, nem vetünk figyelembe azokat, akik a társadalom alján élnek. Nagyon hatékony politikára van szükség, és mérni kell az eredményt. Nem csak 2020-ban, hanem fél időben már kell látni az eredményeket. 2020-ban további ambiciózus célokat kell kitűzni. Már most van számaink a szegénységről, és nem egyeznek meg azzal, amiben tavaly maradtunk. Az ambíciót fenn kell tartani, azért kell küzdeni, hogy félidős értékeléskor már jobb legyen a helyzet. Volt egy kérdés a munkaidőről és a kiküldetésről. A kiküldetés nem említettem, ezzel idén fogunk foglalkozni, ezt bejelentettük a vezetséges piaci aktus kapcsán. Nyilván tudják, hogy a hónap végén lesz egy konferencia, Bányi biztos úr és magam is részt veszünk, az elnök asszony is ezen és a konferencia után kezdődik a szöveg megfogalmazása. Ezután terjesztjük elő a negyedik negyedévben a kiküldetéssel kapcsolatos jogszabálytervezetet. A munkaidővel kapcsolatban pedig a szociális partnereknél van a labda. EU szinten a munkavállalói, munkaadói oldal is jelezte, hogy kész tárgyalni tárgyalnak arról, hogy mi legyen a hatály, és utána a bizottságnak visszaigazolják írásban. Ezt kértük, hogy mikor indul a munkaidőről a tárgyás munkaidő irányelvről várom, hogy ezt megtegyék. Örülök, hogy konstruktív mindkét fél, remélem, hogy konklúzióra is jutnak náluk van a labda, addig nem kommentálom a helyzetet. Ami a zöld munkahelyeket illeti, zöld könyvet készítünk, talán ez a helyes kifejezés a zöld munkahelyekkel kapcsolatban Várjuk a megjegyzéseket, az illó meghatározásra alapozzuk a munkát. Arra, ami már létezik, de európai input is szükséges, be fogjuk ezeket építeni. Megpróbáljuk finom hangolni a politikát, és ez kiad a strukturális alapokra is a szociális alapra is, amelyek fogják eh, támogatni a hatékonyabb gazdaságot Görögországgal kapcsolatban. Legyünk méltányosak, bízunk meg a kormányban, eh, lehetetlen pénzügyi helyzetet örököltek. Nagyon kemény intézkedéseket, reformokat vezettek be a népszerűség ellen hatott, de azt tették, ami a legjobb Görögországnak a konszolidáció irányába indultak el, és az eurózóna érdekeit tartották szem előtt. De ezt nem lehet automata pilótával megoldani. Akkor még nem volt ír válság, nem volt portugál válság, megváltozott a környezet ezért fontos, hogy minden érintett fél, a bizottság is, Oli Rén kollégám, és az Euróvezeti csoport, az Európai Központi Bank és az IMF mind új megközelítésben vizsgálják. A bizottság kész arra, hogy megváltoztassa a megközelítését, és növekedési stratégiát vár. Ez hiányzik. A stratégia, amely a kilábalást szolgálja a görög gazdaság újrafelépítését, amely bizalmat is hoz. Ehhez mm, szavaiető politikai, autentikus politikai irányítás is szükséges. Reméljük, hogy ezt sikerül elérni. Más biztosakkal együtt a közleményen dolgozunk Tajani és Barnier kollégákkal. Azt kell biztosítanunk, hogy jelentős input legyen a CSR, tehát a vállalatok társadalmi felelősségvállalása tekintetében. Ez egy olyan téma, amelyet az üzleti szféra képviselővel is meg kell vitatni. Itt nem csak Európa átalakításáról van szó, hanem az egész világról. Ezek a, ez a szociális normák kérdését veti fel. A szociális dimenziót erősíteni kell akkor, amikor globalizáció van. Ez a G20-ak agendájával összefüggésben látjuk a vállalatok társadalmi felelősségvállását. Másra sajnos nincs időm kitérni. A deficittel kapcsolatban léptünk előre, az első lépéseket már megtettük, felismertük, hogy a strukturális egyensúly hiányt kezelni kell. Kérem, biztosítsák, hogy a következő ciklusban nagyobb hangsúly kerül a növekedésre és beruházásra. Így tudjuk elérni azt, hogy megfelelő, kiegyenlített, egyensúlyban lévő növekedés lesz. Euh, Köszönöm szépen Megértem, hogy nehézséget okozott ez a maratoni vita, de hát sajnos le kell, hogy zárjuk az ülésünket. Elnézést kérek azoktól a kollégáktól, akik nem tudták az összes kérdésüket föltenni, és akik nem tudtak választ kapni. Természetesen lesz még lehetésünk eszmecserére a biztos úrral, ez számunkra fontos. Az ülésünket ezzel lezárjuk, és július 11-én lesz a következő ülésünk. Köszönöm.